tegnap ülési jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük, kedves kollégák, és ezzel rátérhetünk a szavazásra. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Állásfoglalás indítványok az emberi jogok. Az első Vietnám mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, következik Kambodzsa témája mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, és ezek közül a harmadik elnézést elfelejtettem 12-es bekezdésről kell szavaznunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az elszalvadori határozatunk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, az ellensoglási indítványokat ezzel elfogadtuk. Az két elszávodóra kapcsolatban két frakció indítványáról név szerint szavazunk, a szavazásra nyitom. Die Abstimmung Szavazást lezárom. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást tehát lezárom, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. A négy frakció közös állásfoglalási indítványáról szavazunk. Scott Cato asszonynak van hozzáfűzni valója, parancsoljon. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr. Van egy szóbeli módosítom tegnap esti jogi cselekményekkel kapcsolatban. A C preambulum meg kell változtatni, mégpedig úgy, hogy miután tíz évet börtönben töltött Teodora Carmendel Vázquez ügyét december 17-én egy újabb másodfokú tárgyaláson is elutasították a fellebbezését. Gibt es Einwendung gegen diesen mündlichen Änderungsantrag? Van-e valakinek ellenvetése szóbeli módosítással kapcsolatban? Ha nincsen, akkor először a szóbeli módosítóról szavazunk mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. Haben alle abgestimmt? Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? Amennyiben igen, akkor a szavazás lezárom, és megállapítom, hogy elfogadtuk. Az, az így módosított állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Gutierrez Rézó, und zwar zur Abstimmung über den Beschluss des Ausschusses für Binnenmarkt. Következik a Gutierrez Prieto jelentés, belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv. Meg is adom a szót Dente úrnak eh, a két percre. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Sergio Gutierrez nevében azt kérem önöket, hogy, arra kérem önöket, hogy a múlt héten az a belső piaci bizottság által adott mandátumot támogassuk, hogy ezen jelentés témájában elkezdhessük a tárgyalást. A szakbizottságon belül nagyon nagy támogatást kapott ez a jelentés. Módosítottuk az Európai Bizottság eredeti javaslatát a helyi a helyi önkormányzatok, illetve a parlamentek tagállam, illetve a parlamentekkel kapcsolatos folyamatokkal kapcsolatban három oldalú egyeztetésre van tehát szükség, és nagyon arra szeretném, hogy az Európai Parlament mandátuma erőteljes legyen, és éppen ezért kérem, hogy támogassák ezt a tárgyalási mandátumot. Köszönöm. Valaki szeretne ellene is felszólalni? Bitte, Herr Kollege de Jong. voorzitter jong köszönöm elnök úr dat het eh, parlement geprobeerd heeft het slechte voorstel van de Köszönöm a parlament eh, megpróbálja javítani a bizottság rossz eh, javaslatát, de itt a demokratikus döntési rendszer sérüléséről van szó, és én ezért úgy gondolom, hogy úgy kell eljárnunk, hogy helyi szinten a bizottság képviselőjének kell eh, megnyilvánulnia a helyet, hogy eh, előtt, hogy további javaslatokat tegyen. Tehát vissza kell térnünk erre a kérdésre később. Namentlichen Abstimmung Köszönjük De Jong úrnak, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazat, tehát akkor szavazást lezárom és megállapítom, hogy elfogadtuk következik az Afganisztánnal kapcsolatos állásfoglalási indítvány mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következő a rohingyák helyzete. Állásfoglalási indítványról szavazzunk. Egyes mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, az elsogás indítvány egészéről mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következik a koracabilt jelentés. Az előadónak egy percre megadom a szót. President... Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, amiért segítették a munkámat. Itt az ideje annak, hogy ma egyértelmű többséggel küldjünk üzenetet minden tagállam irányába, hogy többet kell tenniük annak érdekében, hogy megvédjük a gyerekeket a bűnüldöző szervekkel, a civil szervezetekkel, a számítástechnikai cégekkel együtt a zéró toleranciát kell zászlónkra tűznünk a gyermekek szexuális bántalmazására, kizsákmányolására online és offline egyaránt. Itt az ideje, hogy tegyünk valamit, biztosítandó, hogy E, Európa minden gyerek számára biztonságos hely legyen. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Koráca Bild asszonynak. Szavazás jön. Első módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. elfogadtuk nem fogadtuk el, négyes mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, ötös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, hatos mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodik, Elfogadtuk. Az elsőgrás indítvány egészéről szavazzunk. Név szerinti szavazás. Szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. A Marias jelentés. A hármas két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, el, nem fogadtuk el. 5-4-es bekezdésre eredeti szöveg mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a hármas módosító második részét. Hármas második részéről szavazunk, szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 4-es bekezdés eredeti mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ötös eredeti, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 18-as név szerinti szavazás Mindenkinek sikerült szavazni, a szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 8-as mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk 5-ös mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el az eredeti két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát 22-es bekezdés, eredeti szöveg második rész. Sikerült mindenkinek szavaznia? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hatos név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hetes két részben, első rész. Név szerint szavazunk mellette. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát, akkor a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész, szintén név szerinti szavazás, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom nem fogadtuk el. 11-es név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 12-es mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el a eredeti szöveg 25-ös bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as név szerinti szavazás. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 117-es név szerint szavazunk. Elfogadtam. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Egyes, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 14-es név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 9-es mellette ellene tartózkodik, Fogadtuk 10-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan a 10-es módosítót. Adást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ó, preambulum bekezdés eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. E, e, nem fogadtuk el. T. Preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette ellen tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk kettes módosító mellett. 15-ös ellenőrizzük elektronikusan, kérem. 15-ös módosítóról elektronikusan szavazunk. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el elnézést, én tévedtem. Kettes módosító mellette ellenem. Elfogadtuk. 16-os jó, ellenőrizzük akkor a kettes módosítót is elektronikusan. Szavazást megnyitom. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Most jön a 16-os mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Az állásfoglalás indítvány egészéről szavazunk természetesen elektronikusan a szavazást megnyitom. Ha sikerült mindenkinek leadni a szavazatát, akkor a szavazást lezárom. És elfogadtuk. Grat az Eichhardt jelentéssel folytatjuk. 18-as bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 20-as bekezdés eredeti szöveg két részben első rész már eh, név szerint szavazunk. Szavazást megnyitom lezárom. Elfogadtuk második rész. Szavazást megnyitom. Sikerült látni mindenkinek a szavazatát? 20-as második részéről szavaztunk, elfogadtuk. 23-as bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik. Sajnos ezt is ellenőriznünk kell elektronikusan, tehát a 23-as bekezdésről szavazunk. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 45-ös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 85-ös eredeti szöveg két részben. Első részről név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második részről szavazunk. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 86-os bekezdés, eredeti szöveg név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk 89-es bekezdés, eredeti szöveg mellette ellene Nagyon szorosak az eredmények, úgyhogy sajnos elektronikusan ellenőriznünk kell. Stimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Szavazás lezárom. 93-as eredeti szöveg név szerint szavazzunk. Szavazás lezárom. Nem fogadtuk el. 2-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113-as eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115-ös mellette. Jó, 3-as, bocsánat, 3-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az elsorolási indítvány egészéről szavazunk természetesen elektronikusan szóval az est megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk. Ich darf noch mal, ich darf noch mal dran erinnern, dass Ihre Stimme nur dann ankommt, wenn Sie ersten. Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy csak akkor számít a szavazás érvényesnek, ha a szavazókártyájukat a végén kiveszik a szavazógéből, tehát ne felejtsék itt. Mindenkinek jó hazautat. Ha a jövő héten nem találkoznánk, akkor kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek, és boldog új évet is. Igaz ez a kollégáknak a, is, mindazoknak, akik segítik a munkánkat. Akik a szavazat magyarázatra szeretnének maradni, azok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 kérem, hogy az egymáshoz intézendő jó kívánságaikat ne a teremben intézzék el, hanem a termen kívül, mert itt szavazott magyarázatokra kerül majd sor. It's... It's...